Dear colleagues, we proceed <clears throat> with our agenda. Kedves kollégák! To vote. Három jelentés kell megbeszélnünk. Vigyázz, kész, mindjárt szavazunk. Az első az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek közötti kapcsolatok fejlesztéséről szóló véleménytervezet. Ma délelőtt már megvitattuk Andrew Duff úr jelentését. Szavazunk. Egyes módosító kitámogatja elutasítva. Kettes mellette, elutasítva. Hármas mellette, elfogadtuk. Négyes mellette, elfogadtuk. Ötös mellette, elfogadtuk. Hatos mellette, elfogadtuk. Hetes mellette, elutasítva. Nyolcas mellette, elfogadtuk. Kilences mellette, elfogadtuk. Tízes mellette, a kilencest ellenőriznünk kellene úr. Jó, a 9-esről megnyitom a szavazást, kártyával, géppel, kérem szavazzanak, lezárom a szavazást. 18-20 arányban egy tartózkodás mellett elutasítottuk a 9-est. 10-es mellette elfogadtuk. Szóbeli módosító a 12-es bekezdésre vonatkozóan kitámogatja. Elfogadtuk. 12-esről nem kell szavaznunk, 13-as mellette elfogadtuk. Záró szavazás géppel Andrew Duff jelentéséről, pontosabban véleményéről megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást és az eredményét is megállapítom, hogy 33 4 arányban tartózkodás nélkül nagy többséggel elfogadtuk, gratulálunk Duff úrnak. Köszönöm. Most egy másik vélemény tervezet következik, a reformszerződés pénzügyi vonatkozásairól Szent Iványi István véleménye ez. Három módosító van, egyes módosító mellette. Elutasítva. Kettes mellette. Elutasítva. Hármas mellette. Elutasítva zárószavazás. A véleménytervezetről megnyitom a szavazást géppel, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. 32-6 arányban nagy többséggel elfogadtuk. Gratulálunk Szent Iványi úrnak. Most egy sokkal bonyolultabb szavazás következik. A transatlanti kapcsolatok alakulása az amerikai választásokat követően című jelentésről. Francisco José Milan Mon szövege ez. José, José, José, José javítja magát az elnök. Egy kicsit tanulok portugálul. Ben, portugués és José. José du, Durao Rosa. Oké. Okay. We... Na tehát, szavazzunk. 42-es mellette. Elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette. Elfogadtuk. 42-es kompromisszum mellette elfogadtuk. 48-as mellette elutasítva. 49-es mellette elutasítva. 53-as mellette elutasítva. 54-es mellette elutasítva. 55-ös mellette elutasítva. 56-osról, 7-esről együtt szavazunk mellettük, ellenük, stb. Elutasítva 58-as, mellette, elutasítva 59-es mellette, elutasítva 60-as mellette, elutasítva 61-es mellette, elfogadtuk 62-es mellette, elutasítva 63-as mellette, elutasítva 64-es mellette, elutasítva 65-ös mellette, elutasítva 66-os mellette, nem kell róla, 77-es mellette, elfogadtuk, 67-es volt az utolsó, hármas kompromisszum mellette, elfogadtuk. szóbeli módosítóval együtt, nyilván oda van írva, hogy a szóbeli módosító is mondja. 73-as, két részben szavazunk, első rész mellette, elfogadtuk, második rész mellette, elutasítva. Négyes kompromisszum szóbeli módosítóval együtt, mellette elfogadtuk 70, nem 70, ötös kompromisszum mellette elfogadtuk 51-es, két részben, első rész mellette, elutasítva második rész mellette, elfogadtuk. 82-es, ugyancsak két részben, első részről nem kell szavaznunk, csak a másodikról, mellette, elfogadtuk. 83-as, mellett, ellene, elutasítottuk 84-es mellette, elutasítva 85-ös mellette, elutasítva 86-os mellette, elfogadtuk 87-es mellette, elfogadtuk 88-as mellette, elfogadtuk 89-es mellette, elutasítva 90-es mellette, elfogadtuk 91-es mellette, elutasítva 92-es mellette, elutasítva 93-as mellette, elutasítva 94-es mellette, elutasítva 95-ös mellette, elfogadtuk 96-os mellette, elutasítva 97-es mellette, elfogadtuk 98-as két részben, első rész mellett, elutasítva második rész mellett, elfogadtuk. 99-es mellette, elutasítva, 100-as mellette, ellene. Ezt ellenőrizzük. Százasról kérem, hogy szavazzanak ismét a gép segítségével. Megnyitottam a szavazást. Lezárom a szavazást. 21-23 arányban kis többséggel elutasítottuk a százast. Két szavazattal, hatos kompromisszum mellette elfogadtuk 100, tízes mellette elfogadtuk száz, tizenegyes mellette elutasítva száz, tizenkettes két részben, első rész mellette elfogadtuk, második rész mellette elutasítva. 113-as, 114-esről kell szavaznunk? Nem kell 13-asról szavazni, 114-es mellette. Elutasítva 115-ös szóbeli módosítóval együtt mellette. Elfogadtuk 116-os mellette elfogadtuk 117-es mellette, elutasítva 118-as mellette, nem kell, nem kell, nem kell elnézést, 119-es mellette, elutasítva 120-as mellette, elutasítva 121-es mellette, elfogadtuk 122-es mellette, elutasítva 123-as mellette, elutasítva 124-es mellette, Elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette. Elfogadtuk. 108 as kompromisszum mellette. Elfogadtuk. 134-es mellette. Elfogadtuk. 135-ös ellene. 135-ösről géppel is szavazunk. Kérem szavazzanak, lezárom a szavazást, nagyon gyorsan csinálja az elnök. 24-19 arányban elfogadtuk, 136-os mellette, elfogadtuk 137-es mellette, elutasítva 138-as mellette, elutasítva 139-es mellette, elutasítva 140-es mellette, elutasítva 141-es mellette, elutasítva 142-es mellette, a 143-as mellette, elfogadtuk 144-es mellette, elutasítottuk 145-ös mellette, elutasítottuk 146-os mellette, elutasítottuk 147-es mellette, elutasítottuk 148-as mellette, nem kell, nem kell róla szavazni. Jó, akkor a 149-esről szavazunk mellette, elutasítva a 150-es mellette, elutasítva a 9-es kompromisszum mellette, elfogadtuk. 156-os mellette elutasítottuk 157-es mellette, elutasítottuk 158-as mellette, elutasítottuk 159-es mellette, elutasítottuk 160-as mellette, elfogadtuk 161-es mellette, elfogadtuk 162-es mellette, elfogadtuk 163-as mellette, elfogadtuk 164-es mellette, elutasítottuk 165-ös mellette, elfogadtuk szóbeli módosító a 35-ös bekezdése vonatkozóan mellette, elfogadtuk 166-os mellette, elfogadtuk 167-es mellette, elfogadtuk 168-as mellette, elfogadtuk 169-es mellette, elfogadtuk a preambulum bekezésre vonatkozó négyes módosító mellette, elutasítva. Ötös mellette, elutasítva. Hatos mellette, elutasítva. Hetes mellette, elutasítva. Nyolcas mellette, elutasítva. Kilences mellette, elutasítva. Tízes kompromisszum mellette, elfogadtuk. Tízes mellette, elutasítva 11-es mellette, nem kell erről szavazni, mondja a kollégám, 11 es mégis csak mellette, El, elutasítottuk, 12-es mellette, elutasítottuk, 11-es kompromisszum mellette, elfogadtuk, 13-as mellette, elutasítva, 14-esről nem kell szavaznunk, 20-as mellette, elutasított 21-es mellette, elfogadtuk, a 21-es kérik, hogy ellenőrizzük, a kollégák. Jó, a 21-esről ismét szavazunk Éppen megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 23-23 arányban. Elutasítottuk. Szavazat egyenlőség esetén elutasítás. 22-es mellette, <clears throat> elutasítva 23-as mellette, elutasítva 24-es mellette, elutasítva 25-ös mellette, elutasítva 26-os és 7-es együtt mellettük, elutasítva 28-as mellette, elfogadtuk 29-es mellette, elfogadtuk 30-as mellette, elutasítottuk 31-es mellette, elfogadtuk 32-es mellette, elfogadtuk 33-as mellette, elutasítottuk 34-es mellette, elutasítottuk 35-ös mellette, elutasítottuk 36-os mellette, elutasítottuk 37-es mellette, elutasítottuk 38-as mellette, elutasítottuk 39-es mellette, elfogadtuk 40-es mellette, elfogadtuk 41-es mellette, elutasítottuk 1-es mellette, elutasítottuk 2-es mellette, elutasítottuk. Most az INTA vélemény szavazunk. <clears throat> mégpedig blokkosítva az első háromról mellettük, elutasítottuk. Négyes mellette, elfogadtuk ötös mellette, elfogadtuk hatos mellette, két részben, hatos első része mellette, elfogadtuk második rész mellette, elutasítottuk hét mellette, elutasítottuk nyolcas mellette, elfogadtuk kilences mellette, elfogadtuk tízes és tizenegyes együtt mellettük, elutasítottuk őket 12-es mellette, elfogadtuk 13-as mellette, elutasítottuk 14-es mellette, elfogadtuk. Most a gazdasági bizottság véleményének módosítóiról fogunk szavazni. Az egy S3-ról együtt, mellettük, elutasítottuk őket 4-es, mellette, elfogadtuk 5-ös mellette, elfogadtuk 6-os mellette, elfogadtuk 7-es mellette, elfogadtuk 8-as mellette, elfogadtuk 9-es mellette, elutasítottuk 10-es mellette, elfogadtuk 11-es mellette, elfogadtuk 12-es, mellette, 13 14 es együtt mellettük, elutasítottuk őket. Végső záró szavazás következik. Megnyitom az elektronikus szavazást, kérem szavazzanak, ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást, amelynek eredménye 43, igen, egy nem, egy tartózkodás a 45 szavazatból. Gratulálok Milan Manurnak. There's a bright future ahead of us in transatlantic. Boldog jövő vár ránk a transatlanti kapcsolatrendszerben, úgy látom. Köszönjük a jelentést. Most rátérünk egy jelentés tervezetre. Aki nem maradhat, az menjen. Csendesen és gyorsan. A következő pontunk, a 13-as, a nyugat-balkáni stabilitás és jólét megerősítése, eszmecsere. A téma előadója Anna Ibriszagic asszony. Megadom neki a szót. Parancsoljon Ibriszagic asszony.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 Interior. <laughs> Thank you so much for those of Nagyon szépen köszönöm azoknak a kollégáknak, akik itt maradtak velünk és most folytatjuk a munkánkat. Úgyhogy szeretném kérni a kedves és lelkes spanyol barátaimakat. Igen, igen. Meg is adjuk akkor a szót azonnal Iglisavics asszonynak. Köszönöm szépen. Well, jag... Um har valt att i den här rapporten eh, vara ganska övergripande. Ebben a jelentésben különböző más jelentésekre is hivatkoztam. Nagyon sok másik jelentés is van ebben a témában. Horizontális módon igyekeztem kialakítani az anyagot, és igyekeztem elkerülni a kettős munkát. Azokra a témákra összpontosítottam, amelyek a legtöbb nyugat-balkáni ország számára fontosak, ez közös tulajdonságuk, illetve arra koncentráltam, amit ott meg kell valósítani, annak érdekében, hogy az Európai Unióhoz közelebb tudjuk őket hozni. Sor került egy első vélemény cserére Strasbourgban. Nagyon jó megjegyzéseket kaptam, és szeretnék a nagyon jó vitáért köszönetet mondani, amire ennek idején Strasbourgban került sor. Számos nagyon jó javaslatot kaptam, és kértem a módosító indítványokat is. A legtöbb módosító indítványt el tudom fogadni, és azt gondolom, hogy nagyon jó kompromisszumokat tudunk majd kialakítani. Az eredeti elképzelés az volt, hogy csak egy nap legyen a határidő a módosítók benyújtásához. Én ezt nagyon rövidnek találtam, és ma hallottam, hogy megváltozott ez a határidő, egy hét áll majd rendelkezésre. Tehát, hogyha meg szeretnék még néhányan fogalmazni a módosítóikat, akkor erre több mint egy nap áll majd rendelkezésre. A második bekezdéssel kapcsolatban is minden bizonyal lesznek még viták, a kettes és a harmadik bekezdéssel kapcsolatban, és Strasbourgban ez már ki is derült. Azokról a körül van szó, amelyeket a Lisszaboni szerződés is megemlít. Én nem vagyok szkeptikus a bővítés témájában, vannak olyan kollégák, akik szkeptikusak, és szeretném a témát napirenden tartani, annak kerekeben, hogy lehetőség legyen erre a vitára. Ebben a jelentésben nem hangzik el semmi új, és nem hangzanak el olyan dolgok, amelyeket az Európai Bizottság már ne fogalmazott volna meg, és a kollégáim közül sokan már megfogalmazták mindazt, amit én írásban rögzítettem, de konkrét jelentés még nem született ebben a témában. Érzékeny lehet ez a kérdés, éppen ezért hajlandó vagyok a kompromisszum keresése. Szeretnék azonban itt a szakbizottságban ebben a témában vitát nyitni, és nagyon örülök a módosító indítványoknak. A kettes és hárm, harmadik bekezdést ki szeretném emelni. Sokat beszélünk arról, hogy milyen fontos az együttműködés a Nemzetközi Büntetőtörvényszékkel, annak érdekében, hogy a háborús bűnösök ne maradjanak büntetlenül. Minden országban, ebben a térségben léteznek törvények, amelynek, amelyeknek értelmében ki kell szolgáltatni, illetve át kell adni a háborús bűnösöket. Ez pedig nagyon nehéz ennek a törvénynek az alkalmazása, amikor is arról van szó, hogy a gyanúsított háborús bűnösöket a Nemzetközi Hágai Törvényszék elé állítsák. Én úgy érzem, hogy nem elfogadható az, hogy ezek a tilalmak még mindig benne vannak a jelenlegi jogalkotásban ezekben az országokban, és én ennek hangot is adok a jelentésemben. Fontos, hogy mi és más európai intézmények is elutasítjuk ezt a tilalmat, elítéljük ezt a jellegű tilalmat. Fontos, hogy a nyugat-balkán országai ne nehezíthessék meg a Nemzetközi Büntető Törvényszék munkáját ilyen jellegű jogszabályokkal. Beszéltem a bizottság képviselőivel, illetve a tanács néhány képviselőjével is. Korábban nem érkezett még kérés egy ilyen jellegű módosítás a korábbi bővítéseknél, de nem is fordult még elő korábban a bővítések során olyan helyzet, amikor az érintett országokban háború lett volna. Éppen ezért én nagyon jónak tartom azt, hogy a nyugat-balkáni országok kapcsán felmerüljön ez az igény. És hogyha valamit kritika érhet eh, ezeknek az országoknak a kapcsán, akkor igenis a jogalkotás ez az a terület, tehát nem lehet bővítést megvalósítani azelőtt, hogy minden háborús bűnöst törvényszék elé állítanánk. Ennyit szerettem volna mondani, és várom a vitát. Köszönöm szépen. Ezeket várom. Köszönöm szépen. Prebetis úr. Kedves kollégák, szeretnék először is gratulálni Anna kollégánknak, aki a Balkán a jóléttel foglalkozó jelentésében úgy gondolom, hogy a jelentés gerincében kimondja a legfontosabb témákat, és a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásának témájára is utal Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Horvátország, Albánia, Macedónia tekintetében. Fontos tehát, hogy perspektívát nyújtsunk nekik. Azt hiszem, hogy fontos gondolat az is, hogy a regionális perspektívát figyelembe vette a előadó, és támogatom azt is, hogy a bilaterális konfliktusokat minél hamarabb megoldják, illetve ezen országok uniós csatlakozási perspektíváját javítandó fontos ez a kérdés. A nyugat-balkáni országokban való befektetésekre is történik utalás, illetve néhány gondolatot olvastam a jelentésben, amely bennem is gondolatokat ébresztett. A jövő uniójáról van itt elsősorban szó. Ugyanis a jelenlegi mechanizmus mellett, hogyha 30 vagy akár még több tagja lesz az uniónak, akkor bizony az eljárás nem megfelelő. Éppen ezért új keretekre van szükség, annak érdekében, hogy az Európai Unió működőképes maradjon, és hogy hatékony és a közjót szolgáló politikákat tudjunk megvalósítani, és gyorsan tudjunk dönteni. Másodszorban a közvéleményben, tagállamainkban. Nem feltétlenül mindenki ért egyet azzal, hogy szerencsések voltak a az európai bővítési hullámok, olyan értelemben, hogy Európát a nemzetközi szintérre kiemelték. És bizony a közvéleménykutatásokat elég megnézni annak konstatálásaként, hogy ez előre menekülésnek értékelte a közvélemény, anélkül, hogy kellőképpen megalapozottnak gondolta volna földrajzi értelemben. Harmadsorban ezt az eljárást csak akkor lehet megkezdeni, hogyha végig gondoljuk a költségvetési kihatásait nem lehet állandóan bővíteni egy házat, hogyha egyetlen egy eurót sem fektetünk be a ház bővítési munkálataiba. Éppen ezért sokkal konzekvensebb költségvetést kell meghatározni, nem csak az Európai Unió nagy politikáinak végrehajtása érdekében, hanem annak érdekében is, hogy testet tudjanak ölteni azok a politikák, amelyek révén a nyugat-balkáni államok az Európai Unió részét tudják képezni. Nem csak nekik kell koordinálni az összes lépést, hanem nekünk is. Ahogyan elmondtam, politikai akaratra van szükség a költségvetési vetületek megvalósítása érdekében. Elnök, köszönöm. Kazák úr következik. Köszönöm szépen. Én is egyetértek. az előttem szóló kollégával. Tehát gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek, nagyon jó minőségű dokumentum van itt előttünk. Úgy gondolom, hogy a Nyugat-Balkán rendkívül törékeny térsége Európának, rengeteg a geopolitikai, geostratégiai különbözőség ebben a régióban, és emiatt aztán továbbra is egy nagyon kényes egyensúly alakult csak ki az európai stabilitás szempontjából. Éppen ezért nekünk, mint Európai Uniónak, jobban oda kellene figyelnünk, segítenünk kellene ennek a régiónak, azért, hogy a stabilizáció hosszú távon is megvalósuljon, és egyre inkább megvalósuljanak ott is azok az értékek, amelyeket mi európai értékekként nevezünk. Én is szerettem volna utalni a pénzügyi keretekre. Három nagy cél köré kellene csoportosítani ezeket a pénzügyi támogatásokat. Az első technikai segítségnyújtásban merül ki, célzottan az infrastruktúrális beruházások a modernizáció területén, hiszen az infrastruktúra nem csak a jövő befektetései szempontjából fontos, hanem ezen országok gazdasági stabilitását is alátámasztja. Másodszorban úgy gondolom, hogy támogatásunknak a civil társadalom erősítésére is irányulnia kell, annak érdekében, hogy a negatív sztereotípiák, amelyek kialakultak ezen országok népeiben megszűnjenek. Ez nagyon fontos, szükséges ahhoz, hogy a stabilitás valóban hosszú távon megvalósuljon. A félelmekkel kell felvenni a harcot, azokkal a félelmekkel, amelyek bizony a konfliktusok után ott maradtak a régióban. Harmadsorban a támogatásunk meg kell, hogy célozza a jogi, illetve politikai természetű vitákat is. Ezek az ENSZ kartáiból, illetve az Európai Unió más alapfontosságú dokumentumaiból adódó kérdésekre kell, hogy vonatkozzanak. Egy ilyenfajta támogatás nagyon fontos feltétel is egyben ahhoz, hogy ezen országok számára lehetséges legyen az európai Unióval való tárgyalások előrevitele. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Tabajdi úr következik. Köszönöm szépen. Szeretnék gratulálni a jelentéstevő asszonynak Ibraszagics asszonynak, hiszen ez egy rendkívül jó, kiegyensúlyozott jelentés, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos, aktuális témákat vet fel. Szeretném felhívni az önök figyelmét arra is, hogy nagyon jók az általános gondolatok, amelyek a jelentés tengelyét képezik. Talán itt-ott néhány problémát árnyaltabban kellene megvitatni. Egyrészt gondolok arra, hogy a gazdasági világválságnak milyen hatása is vannak a világ ezen térségére, hiszen még mielőtt ezt a jelentést megírtuk, még nem volt annyira mély a pénzügyi válság, mint amilyen most. Éppen ezért az is elképzelhető, hogy ezen országok sokkal inkább érzékenyen kivannak téve erre, ennek a, ezeknek a problémáknak, tehát erre is oda kell figyelni az Európai Uniónak. A második fontos téma az az, hogy a régió rendkívül érzékeny energia szempontból is. Bizonyára önök is emlékeznek, kedves kollégák, arra, hogy az orosz-ukrán gázvita során Bizony, meg is szüntették a gázszolgáltatást, Szerbia és a Nyugat-Balkán más államai gyakorlatilag drámai helyzetben találták magukat. Hazán Magyarország segítséget nyújtott Szerbiának a súlyos energiaválság megoldásában. Harmadsorban Úgy vélem, hogy a társulási és stabilizációs egyezmény ratifikációjára kell helyezni a hangsúlyt, hiszen ez megvalósult, és a végső megjegyzésem pedig nem a jelentéstevő asszonynak rója fel ezt a problémát, hiszen tudom, hogy egy rövid jelentést kell írnunk, de mégiscsak a az etnikai kapcsolatok összessége talán a legnehezebb kérdés ezen a területen. A különböző államok közötti kapcsolatokra gondolok például az albán probléma, Nagy-Albánia gondolata és más olyan problémák, amelyek továbbra is ott vannak, és azt hiszem, hogy a jövőben egy részletesebb jelentésre lenne szükség ebben a kérdésben ugyanis csak kizárólag ez a kis téma egy külön jelentést igényelne, hiszen ez a téma rendkívül összetett, ez a jelentés rendkívül összetett, nagyon nehéz megoldani ezeket a problémákat. Nem csak Bosznia-Hercegovina, Koszovó kérdés, hanem más problémák is ide tartoznak. Úgyhogy még egyszer szeretnék gratulálni Ibriságics asszonynak, és jó magam támogatni fogom a jelentést, ugyanis ez egy nagyon jó jelentés, nagyon jó munkát végzett. Köszönöm szépen! elnök, esetleg más kollégák hozzá kívánnak szólni ehhez a jelentéshez, nem? Akkor meg fogom kérni Ibrisági asszonyt, hogy zárja le a vitát. Illetve, hogy úgy tűnik, hogy még Názáre úr hozzá kíván szólni. Igen, két megjegyzésem lenne. Az első a jelentésben szereplő missziókra vonatkozik, a térségben tevékenykedő missziókra. Azt olvasom, hogy ezeknek a célja teljes mértékben meg kell, hogy valósuljon úgy gondolom, hogy itt valamiféle időkorlátokat is meg kellene említenünk, ha nem is konkrét időpontokat, határidőket, de azért mégiscsak valamiféle időkeretet fel kellene vázolni. Azután a tagállamoknak azt is kellene javasolnunk, hogy támogassák az ottani, a térségben lévő öm, nagykövetségeiket, hogy a vízumprogramot, problémát ö, szüntessék meg. Rengeteg a vízumkérvény ezekben az országokban, és gyakorlatilag nem képesek ö, személyzeti okoknál fogva mindenkinek vízumot biztosítani. Albániára is szeretnék még utalni. Azt hiszem, hogy a jelenlegi albán kormány az elmúlt két év során nagyon sokat tett, és hát ők is szeretnének nem sokára a NATO-hoz csatlakozni. Ennyi volt a hozzászólásom, és végül én is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek a munkájához. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Úgy látom, más kollégák nem kívánnak hozzászólni. Anna, ne haragudj, még megadom a szót először a bizottságnak, Szerventes úrnak, ha kíván élni a lehetőséggel. Igen, köszönöm szépen. Nos, hát bizony, néhány gondolatom azért nekem is lenne, ugyanis úgy gondoljuk, hogy a jelentés nagyon jól megírott, kiegyensúlyozott jelentés, ahogyan arra a jelentéstevő is utalt, egy politikai folyamatról beszélhetünk itt, ugyanis korábban már a bizottság írt jelentéseket a térségről, és természetesen a jelentéstevő asszonyal nagyon jó kapcsolatban vagyunk, és, jelent, és reméljük, hogy Európának ezen részének integrációját fogja segíteni a jelentés is. Elnök, köszönöm szépen! És akkor most visszaadom a szót a jelentéstevő asszonynak, Anna idősegítsnak. Köszönöm szépen. Nem tudok minden egyes megjegyzésre visszatérni, de először is köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki hozzászólt a vitához. Ezek nagyban segítették a munkámat. Tabajdi képviselő úr megemlítette azt a kérdést, hogy néhány pont hiányzik a jelentésből. Én megpróbáltam minél több fontos dologra kitérni, de neki igaza van, ö, hiányzik belőle néhány dolog, viszont nem, lehet, nem lehettem túlságosan hosszú ebben a jelentésben, rövidítek kellett fognom az egyes pontokat de lesznek még módosító indítványok, amelyeket várunk, minden bizonyal a környezetvédelem kapcsán is. A környezetvédelem egy olyan terület, amelyel én szívesen foglalkoztam volna még hosszabban a kisebbségek kérdésével is egyébként. Az etnikai alapú konfliktusok is megemlítésre került, ez is egy olyan téma, amely külön jelentést érdemel. Lehetetlen ezt a területet még ebbe a jelentésbe belepréselni. Privat úrnak is igaza volt, amikor azt mondta, hogy a saját országainkat sem tudjuk mindig meggyőzni a bővítés lehetőségeiről, illetve ennek következményeiről. Ez is így van. Éppen ezért fontosnak tartom a jelentést, hiszen hogyha a polgárok a tagországainkban nem ismerik fel a bővítés előnyeit, a bővítéssel járó pozitívumokat, illetve a veszélyeket, nem ismerik fel annak veszélyeit, hogyha nem bővítünk, mi történik akkor, akkor ez egy olyan probléma, amelyel foglalkoznunk kell, és nekünk, politikusoknak a feladatunk az, hogy ebben a vitában utaljunk a kérdésre, illetve a közvéleményt meggyőzzük arról, hogy szükség van a bővítésre. Éppen ezért fontos számomra az, hogy legyen vita erről a témáról. Amikor pedig a különböző perspektívek definíciójáról van szó ezen országok kapcsán, akkor is elmondható az, hogy mindezt jól csináltuk, Szívesen látom a módosító indítványukat, és én szívesen támogatom ezeket a módosítókat. Természetesen mindent egymással összefüggésben kell látni. Voltak olyan területek, amelyekre nem tudtam kitérni, teljes mértékben. Én politikai eszköznek tekintem a jelentést, illetve azt kell definiálnunk, hogy mit akarunk Európában ebben az összefüggésben. A költségvetési eszközökre természetesen feltétlenül szükség van, amikor egy további bővítési fordulóról beszélünk. Az EU nagyon sok olyan dolgot finanszíroz, amit nem is kéne finanszíroznia. A költségvetési szakbizottság is egyetért ezzel. Fontos, hogy egyetértsünk abban, hogy milyen típusú Európát szeretnénk. Ha ezt sikerül tisztáznunk, akkor sikerülhet tisztáznunk a költségvetési eszközök körét is, amelyeket használni akarunk. Akik azt mondták, hogy a Nyugat-Balkán nehéz terület, és egyben fontos terület, egész Európa stabilitása szempontjából én ennek a kijelentésnek helyt tudok adni. Nyomon követtem a fejleményeket ebben a térségben, és fontos, hogy mi hogy reagálunk. Hogyha az Európai Unió húzakodik, akkor a nacionalista jellegű magatartások válnak uralkodóvá a térségben. Ez pedig nem jó. Montenegro, eh, Macedónia márciusban választások elé néznek, Boszniában a jövő évben lesznek választások, Horvátországban is, és még egyszer hangsúlyozni szeretném azt, hogy egyértelmű perspektívát kell megnyitnunk a számukra, ha azt akarjuk, hogy ők a szükséges reformokat megvalósítsák, illetve közeledjenek az Európai Unióhoz. Ha ezt nem tesszük meg, akkor nem is szeretném elgondolni azt, hogy mi történhet. A Balkánnak nincs más alternatívája, mint az Európai Unióhoz való csatlakozás. Azt gondolom, hogy nagyon jó lenne, hogyha a kisebbségek témájában módosító indítványokat nyújtanának be. Ezeket én szívesen várom. Ami a missziókat illeti, illetve az időkeretet, azt gondolom, hogy ez nem megoldható. Én a saját tapasztalataimból kellett, hogy megtanuljam ezt, mind a rendőrségi, mind a katonai bevetéseknél. Ebben a térségben a dolgok folyamatosan változnak, és olyan fejleményekre kerül sor, amelyeket nem tudtunk eh, korábban elképzelni. Például, amikor a külön megbízott irodáját hirtelen bezárják, Hát itt nem gondoltuk azt, hogy Koszov esetében a megoldás két évvel később érkezik csak meg. Itt egy hosszabbítást terveztünk a külön megbízott mandátumát illetően, és hirtelen egy új helyzettel találtuk szembe magunkat. Hogyha a külön megbízott id, id, irodáját, illetve mandátumát időben korlátoztuk volna, akkor megkötöttük volna a saját kezünket ezzel, de így a hosszabbítás megvalósítható volt. És ugyanezt történik a térségben, másod, másutt is. A helyzetet folyamatosan újból meg kell vizsgálni, újból kell értékelni, meg kell nézni azt, hogy stabil a helyzetet, mennyire stabil, meg kell változtatni a döntéseket, és fontos, hogy mérlegeljük, melyek lépések a legjobbak. Nehéz az ottani helyzet, Éppen ezért én nem javaslom azt, hogy időbeli korlátokat szabjunk. Tehát természetesen a célokat és az ambíciókat meg lehet fogalmazni, egy adott benchmarking rögzítésével erre minden bizonyal lehetőség van. Köszönetet szeretnék mondani mindenkinek a hozzászólásért, és várom a módosítóikat. Köszönöm szépen. We thank the rapporteur and... Köszönöm szépen a jelentéstevő munkáját és minden hozzászóló munkáját. Március 3-a módosítók benyújtásának határideje. Most pedig áttérünk a 14-es pontra, ez pedig a nemek közötti esélyegyenlőség. A az EU külső kapcsolataiban és a békevelőnt az állami struktúrák megszilárdítása terén. Liber, Rucs, Libor Rucsek úr volt a jelentéstevője a témának, egy nagyon fontos ok miatt sajnos távol kellett maradnia. E, Napolitánó asszony képviseli most őt, átadom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is elnézést szeretnék kérni Rúcsák úr nevében, aki sajnos nem tudott ma eljönni ugyanis egy misszióban tevékenykedik most. Őszintén meg kell, hogy mondjam a kollégáknak, hogy az ő a készített jegyzeteket használom, hogy a nevében a mai napon bemutassam fő irányvonalait annak a jelentésnek, amelyről az AFED szakbizottságnak döntenie kell majd, módosítania kell azt, és aztán el kell fogadnia. Miből is indul ki ez a jelentés? Elsősorban arra alapoz, hogy a nemek közötti esőre egyenlőségi szempont egyre fontosabb szemponttá válik, főként a konfliktus megelőzés területén, de ugyanakkor a tragikus helyzetek megoldására is segít a konfliktusokat követő időszakokban. Két fontos NSBT határozatra alapoz a jelentés. Az első 2000 októberében született, és a nők szerepére utal a biztonság a béketeremtés területén. A második ENSZ jelentés pedig 2008. júniusából származik, és a nemi erőszakra utal a háborús időkben, illetve a háborút követő időszakokban. Tudjuk, hogy sajnos a nemi erőszak a múltban és a jövőben is sajnos háborús eszközként működik. A nők testét meggyalázzák, és ezzel szégyenítik meg az adott terület lakóit. Borzalmas helyzetek alakulnak ki, és nagyon nagy, nagyon komplikált helyzeteket is teremt mindez. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy az Európai Unió koherens politikát dolgozzon ki, amelynek az lenne a célja, hogy ezeket az ENSZ határozatokat a terepen is meg tudja valósítani. Tehát az Európai Unió kül- és biztonságpolitikájában a nemi ö, kérdés bevezetését ö, fontosnak találjuk. Éppen ezért döntött úgy a bűró, hogy egy erről a kérdésről szóló jelentés szülessen az Európai Parlamentben, hiszen ez egy egyszeri lehetősége lesz a parlamentnek arra vonatkozólag, hogy egy akció cselekvési terv kidolgozásában részt vehesse. A cselekvési terv két fontos szempontra összpontosít. Az első az Európai Unió külpolitikai céljai, feladatai, kötelességei, másodszorban pedig az Európai Unió munkatársai illetve maga az Unió, mint szervezet jelenléte a külpolitikában a nemek közötti esélyegyenlőség megteremtésének céljából. Úgy gondolom, hogy ezeket fontos volt elmondani, hiszen mindez megmutatja azt, hogy koherensen kell mindkét szempont szempontjából fellépni. Úgy vélem, hogy a konkrét politikák területén mutatókra van szükség, ösztönzésekre, amelyek segítenek majd céljainkat belefoglalni a külpolitikai tevékenységünkbe, és ugyanakkor megfelelő gazdasági támogatottságra van szükség, amelyek koherensek a kitűzött célokkal. mi magunk is sokkal koherensebben kell, hogy fellépjünk a legfelsőbb szintekig. Fontos lenne az, hogy megmutassuk, hogy a delegációkban is magas szinten nők dolgozzanak, a külön megbízottak is, külön megbízottak között is legyenek nők egyre inkább, hiszen ezek a munkák, ezek a pozíciók a mai napig úgy élnek a köztudatban, mint férfi munkák. De azt kell, hogy mondjam, hogy az amerikai adminisztrációban ez, ennek már hosszú hagyományai vannak. Láthatjuk, hogy a külpolitikában a nők nagyon ügyesek, hiszen Albright asszony épp úgy, mint Clinton asszony, reméljük, hogy megfelelőképpen fogják majd képviselni az amerikai külpolitikát. Éppen ezért fontos az, hogy nekünk is külpolitikai szakembereink között sok nő van, sőt az európai diplomácia feje is egy hölgy. És végül a jelentéstevő azt is reméli, hogy ez az első fajt, itt a dokumentum egy szélesebb körű vitát fog útjára indítani, és reméli, várja a módosításokat a kollégáktól. Szeretettel várja a jelentéstevő ezeket a módosításokat. Egy utolsó, talán konkrét gondolat még. A külpolitika területén a tagállamoknak is be kell vezetnie a nemek közötti esélyegyenlőségi szempontot. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy fájó pontja még a mostani helyzetnek, hiszen bizonyos tagállamokban úgy tűnik, hogy semmiféle hajlandóságot nem látunk arra nézve, hogy ez megvalósuljon. Ugyanis a jelentéstevő felhívja a figyelmünket arra, hogy bizony a tagállamok nagy részében nem fogadták még el ezeket a cselekvési terveket, és nem valósították meg őket. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a jelentésünk talán ilyen szempontból is hasznos, ez talán ösztönzésként fog majd hatni az unió belterületén is. Köszönjük szépen! Elnök, köszönöm szépen, Napolitánó asszony! Néhány statisztikát mondanék én is. Az AFED szakbizottságban 20%-a a kollégáknak hölgy, de reméljük, hogy a következő a parlamenti ciklus során majd növekszik ez a szám, azonban a titkárságunkban rendkívül sok hölgy dolgozik. Köszönjük szépen, ki az, aki hozzá kívánna szólni a kollégák közül. Ezzel a jelentéssel kapcsolatban az, es, az esélyegyenlőség a külpolitikában. Úgy látom, hogy senki sem kíván most hozzászólni, esetleg a bizottság. Jó, hát ha nem, akkor elmondom, hogy a módosítások beterjesztésének határideje március 4. Napoletánó asszony, mást nem tudunk mondani ezzel kapcsolatban, úgyhogy a 14-es napi rendeli pontot is lezárhatjuk, és most egy kis szünetet fogunk tartani egészen 5 óra 30 percig, nem vagyunk egészen biztosak abban, hogy Kohut úr, aki a Cseh Köztársaság külügyminiszter helyettese, és a tanács soros elnökségének posztját tölti be, nem biztos még, hogy el tud látogatni köreinkbe, de nem sokára meg fogjuk tudni, hogy itt lesz-e. 5 óra 20 perckor, tehát találkozzunk ismét, és akkor megkezdjük a vitát ővele. Köszönöm!